Dear friends, ladies and... Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek! Néhány perc késésben vagyunk, de körülbelül három órányi szavazás áll előttünk, úgyhogy ez a két-három perc most már nagyon sokat nem fog rontani a helyzetünkön. Körülbelül három óra szavazás áll előttünk, meg is kezdjük egy tesztszavazással. Kérem, helyezzék a kártyájukat a szavazógépbe, mindannyian. Jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. Működik. Minden működik. Kezdjük. Kezdjük az elején. Két jelentésünk van, amelyeknek az összesített módosítóinak a száma 4500. A jelentéstevők következők. Az első jelentés a javaslat a Horizont Európa kutatás és innovációs keretprogram létrehozásáról. Dan Nika a jelentéstevő. A következő jelentés pedig ugyanennek a végrehajtására vonatkozó jelentés, de hát kezdjük az elsővel, a Horizont Európával, Dan Nikával.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 ellene, mellette, mellette, várok, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette. Elnézést, mondja az elnök úr. Ó, két oldalt lapoztam. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 17, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26B, nem 26, 27, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30. 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30. 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene jó? 32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Egy eszendéssel túl sok volt. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik. Köszönöm szépen ezt a kis lélegzetvételnyi szünetet. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 37, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 38, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 40 mellette 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 42 A mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 43A mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49. A1, A1-es mondja az elnök úr mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A2. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A R1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R2 er mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R2A er mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R5 A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R8A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R8B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R8C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R8D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk R. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk R10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk R11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk R12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk R12A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R26B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R31, egyrészt tömbben szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R40 R40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R50 R49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R52, egy tömbben mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hú! És most a záró szavazás következik. Az így módon módosított jelentés tervezetről természetesen név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. egy néppártival többen vannak, kettővel többen vannak, mint kéne, egy eszendéssel is több van, két néppártival több van, sajnos. Két néppárt extra, kedves barátaim, már csak egy, még egy. Jó ég. Most már jó, lezárom a szavazást. Nagyszerű eredmény, gratulálok a jelentéstevőnek. Kívánna hozzászólni az előadó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak a kemény munkájáért az elmúlt két hónapban. Sok-sok köszönet az asszisztenseknek, a szakértőknek, az ITRE szakbizottság részéről, a frakciók részéről. El sem mondhatom, hogy tudom mondani, hogy hány árnyék előadói ülésünk volt, de az eredmény csodálatos. Köszönöm szépen mindannyiuknak, és köszönöm a segítőkész bizottságnak is, köszönöm a főigazgató úrnak, mindannyiuknak sok-sok köszönet. Nagyszerű lett a jelentés, nagyon jó az eredmény, és azt gondolom, hogy mindenki megérdemli a gratulációt ezért a csodálatos eredményért. Még egyszer köszönöm. Most az Iker testvérét fogjuk megszavazni ennek a jelentésnek. Mindkettő ugyanis nagyjából összefügg. Ugyanabban a pillanatban születtek. Igen, parancsoljon. Azt szeretném kérdezni, hogy valaki ellenzi -e, hogy egy blogban szavazzunk, hiszen igazából ugyanerről van szó, mint az előző jelentésben, és egy csomó időt megtakaríthatnánk. Jó. Tehát ugorjunk, azt javaslom, hogy ugorjunk közvetlenül az árószavazásra. Okay, so is my, is my question, if you agree on... Kérdésem, hogy egyetértenek-e, hogy egy blogban szavazzunk? Igen, akkor gyerünk. A tövön Christian Éler, a javaslata pedig az volt, hogy az Európai Parlamenti és Tanácsi határozatról, ami létrehozza a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogramot, tehát ezzel kapcsolatos témájával Christian Éler azt javasolta, hogy megkezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszum. Dear friends, Kedves barátaim, értem, értem, hogy készen állnak kettő percben szavazni. Hát jó. Jó. Én nagyon örülök, hogyha egy fél órás munkát egy mellette ellenével elintézhetünk. De jó, akkor viszont név szerint szavazunk, jó? Kérdezem akkor, hogy egy blogban szavazhatunk-e az egész jelentésről? Ez a kérdésem. Elnök úr, kettő szavazásnak kéne lennie, az egyik az összes kompromisszum egy blogban, a második pedig a záró szavazás. Persze, persze, természetes, ez szükséges. Azért nem értettem, mert ez annyira egyszerű, annyira könnyű így, hogy nehéz volt megérteni. Rendben. Nos, akkor egy tömbben szavazunk az összes kompromisszumról, de ahogy mondtam, a végén lévő név szerinti szavazás az nagyon más lesz. Nos, tehát kezdjük, barátaim. Név szerint szavazunk erről is, hogyha készen állnak. Ez volt a kérdésem, tehát, és megnyitom a szavazást. One, uh, egy néppártival többen szavaztak, mint kéne. Uh, maybe, maybe I can do that. Na jó, akkor megteszem én. Krisztiánis, majd én kihúztam. Most már rendben van. Most már rendben. Lezárom a szavazást. Nagyszerű, nagyon jó az eredmény. De még nem végeztünk. Krisztiánis, most visszateszem a kártyámat, és most név szerint szavazunk a jelentés egészéről. A záró szavazás következik. Ez a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Ismét egy néppártival többen vannak. Rendben. És lezárom a szavazást. Nagyszerű eredmény született. Gratulálunk a kollégának. Így most már csak két órát fogunk szavazni, nem hármat. Óriási előrelépés. Éler úr, öné a szó. Ne izguljanak, Csak szeretnék köszönetet mondani először is a alkalmazottaknak, a titkárságnak és az összes tanácsadónak, aki ezen a témán dolgozott. Történelmet írtunk. Első alkalommal a harmadik kutatási keretprogram esetében sikerült egy blogban szavazni az összes kompromisszumról, egy blogban. Ez nem a parlamenti eljárás miatt fontos, hanem azért, mert nagyon erős üzenetet küldünk ezzel a tanácsnak. Szeretnénk, hogy a ciklusunk lejárta előtt legyen eredmény, hiszen Európának erre szüksége van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, kollégák. Élel úr, Nika úr, nagyon szépen köszönöm, gratulálok önöknek is, és az árnyékeladóknak is a kemény munkáért. tíz kolléga dolgozott ilyen keményen és mindannyian a módosítókkal. Úgyhogy tovább léphetünk a következő jelentésre, a Digitális Európa Program létrehozása a 2021-27 közötti időszakra. A jelentéstevőnk Angelika Mliner. Azonnal meg is kezdjük. Eh, Kult 27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadók, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 46 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, az Imkó 46-osról szavazunk. Imkó 46-osról. And I close the vote. Lezárom a szavazást. It's rejected, sorry. Rejected. Elnézést, elutasítottuk ötös kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodók. Föl kell emelni a kezüket, kedves barátaim. Különben nem látom. Nem tudom, hogy hogy szavaznak, akkor ismételjük meg. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk baloldalon ülő kollégáknak mondom, hogy emeljék a kezüket. Nem nagyon látható, ahogy emelik, magasabbra kéne emelni azokat a kezeket. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Blokkban szavazzunk. Első blokk. Kilences cikk. Első blokk. Az összes költségvetési módosító, az egyes blokk tehát az összes költségvetési mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Nyolcas, eh, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Büdzsé 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 294-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 80 mellette ellene ezt ellenőrizzük inkább. Imko 80-asról szavazunk. Um, EPP too many. Egyel több a néppárti szavazat. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 70-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 338 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtok. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 347-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Imko 88 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 348 mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 348-os. 348 as 348 I close the vote. Rejected. Rejected. Elutasítottuk. Kult 57-es következik mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 74-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 56 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 60-as. Ismételjük meg, jó, ellenőrizzük a Tran 59-est. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kult 61 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kult 62 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kult utó 63 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Tran 60 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kult 64 mellette, ellene Ezt ellenőrizni fogjuk. Nem egyértelmű. Kult 64-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 89 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 90 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kult 65 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kult 66 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Kult 67 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. Kult 67-esről szavazunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Kult 68 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. 68. 60. Kult 68-as tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 91 mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megint blogban fogunk szavazni. A 75-ös, 76-os, 77-es és 78-as módosítóról. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 92-es, Imkó 92 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Büdzsé 23 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az összes júris módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Jön a függelék, tran, 61 mellette, ellene, ezt fogjuk most ellenőrizni. Transport 61. Tran 61-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 93 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 94 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 352 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. 352-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 353 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 354 mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Kult 72-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. elfogadtuk, Kult 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Imko 95 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Kult 74 mellette, ellene, tartózkodók, elut- elutasítottuk, 356 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, Imkó 97 mellette, ellene tartózkodók, elfogadok Imkó 98 mellette, ellene tartózkodók, elfogadok Imkó 99 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 357 mellette, ellene tartózkodók elutasítottú IMCO 100, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 358 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, TRAN 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 359 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. El, megnézzük, ellenőrizzük. Um, lezárom a szavazást. Egyel több néppárti szavazatunk van, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran 63 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 360 mellette, ellene. Tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kult 76 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Kis viszki kéne. Kult 77-es mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk, Kult 77-esről szavazunk. 77. Kult 77-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kult 78 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 361 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Kult 75 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Imko 104 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 363 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 364 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 365. 364-esről szavazunk, akkor megismételjük, ellenőrizzük. 364-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. 365 mellette. Ellene. Tartózkodók. barátaim. Ha, nincs, ha nincsenek ezek, nem tudunk dönteni. 365. 365. Ellenőrizzük a 365-öst. I close the... door. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 101 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Imko 102 mellette ellene tartózkodók elfogad. Én 103 mellette ellene tartózkodók elfogadó kult 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 105 mellette ellene tartózkodók elfogadó. Imko 106 mellette ellene tartózkodok, elfogadok. Imko 107 mellette, ellenem tartózkodok, el, ezt ellenőrizni fogjuk. Tehát 107-esről szavazunk, 107-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kult 82-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Q83 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadók, Kult 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadók, Live 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadók, a Imko 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadók, Kult 2 mellette, ellene ezt ellenőrizni fogjuk, kult kettesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Imkó kettes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, Libe kettő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, 81 mellette, ellene. Ellenőrizni fogjuk ezt is, 81-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, ellenőrizni fogjuk. 83-asról szavazunk, 83-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kult 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Libá 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk, 84-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Imko 3 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Libe 4 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tran 3-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Libe 5 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 93-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 94-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Imko 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 98-as mellette ellene tartózkodók. Senki nem rakta fel a kezét. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 98-asról szavazunk. Patricia, mit csináljak? Mindenki támogatja, de ha nem emeljük a kezüket, lezárom a szavazást. 55-3 arányban, hát barátai. Próbálkozzanak. Kezet kéne emelni, ilyesmi. Kult hatos következik mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítottuk Imkó hat mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk Tran hat mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, Tran hatos, Tran hatos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Imko hét mellette, ellene. Tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell, Imko hetesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadok Imkó 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik egy blokk, blokk, a hármas blokk, 109-es, módosító 11-es, Tran 7-es, blokk, mint ahogy említettem. Ki van mellettem? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Következik 112-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 5 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-3 egy, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodók elvetettük, ezt nézzük meg éppen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125 mellette. Ellene tartózkodok. Géppel ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Imko 17 mellette. Ellene. Rendben, nézzük meg éppen ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Transport 11 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Imko 18 mellette. Ellene tartózkodott elfogadtuk. Imko 19 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 1-2-6 mellette, ellene. 126 géppel ellenőrizzük. Nem látom, hogy döntöttek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 20 mellette. Ellene. Jó, elfogadtuk. Imku 21 mellette. Kérem mindenki magasra a kezét. Ellene tartózkodók. Elvetettük. Imko 22 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 8 mellette. Elfogadtuk. 1-2-9 mellette. Ellene tartózkodó, elvetettük. Százharminc. Mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Imkó 25 mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Imko 26 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Ha hirtelen abba hagyják a szavazást, akkor nem tudom, a néppárt mire szavaz végül is. Szedjék össze magukat. 132 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 27 mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Libe 17 mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Transport 14 mellette. Ellene tartózkodok. Ezt nézzük meg géppel. Talán 14. Lezárom. Elfogadtuk. 134 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel. Lezárjuk a szavazást. 135 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. Kul 13 mellette ellene tartózkodók. Valószínűleg elvetettük. 135 és Imko 29. Ugyanazok mellette tartózkodok, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodók. Mire szavaztak? Még egyszer. 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, világosan. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Imko 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Juri, 46-os kompromisszum. 14 kompromisszum mellett ellene tart, ezt géppel nézzük meg. Lezárom a szabadást. Elvetettük. Libe 20 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 148 mellette, ellene. Tartózkodok, elvetettük. 149 mellette, ellene. tartózkodok. Ellenőrizzük. Jobb, ha megnézzük. Ezárom a szavazást elvetettük. Transport 17 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 1-5-0 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Libe 21 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kult 16 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. nv 7 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Talán 18 mellette ellene. Tartózkodunk, elfogadtuk. Együtt egy mellette, ellene. Tartózkodunk, elfogadtuk. Kul 17 mellette, ellene. Tartózkodunk, elfogadtuk. Együtt kettő 2 mellette, Imco 38 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Libe 22 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, Imkó 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egy öt négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Imko 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Trump 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kult 19 mellette ellene tartózkodok, elvetettük. Kult 20 mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük, Kult 21 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfog... elvetettük, Kult 22 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 1 5 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel. 156. Lezárom. Elvetettük. Kult. 23 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A budgetbizottság kettes mellette. Ellene. Nem látom. Költségvetési szakbizottság kettes módosítója, megnyitom rá az ellenőrzőt. The vote. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Hármas mellette, ellene. Tartózkodók. Nézzük meg ezt is, a a Szakbizottság módosítói ezek. Nézzük meg géppel a hármast. Lezárom. Elvetettük. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. Libe 24 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Libe 25 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. Együtt hét mellette tartózkodók elfogadtuk. Libe 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Bud 5 mellette ellene tartózkodók elvetettük. NV8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 21 mellette ellene tartózkodók, elvetettük, kult 24 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, kult 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 158 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 159 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy néppártal több szavaz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, világos többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Angelika. Menjünk tovább. egy javaslat, az Európai Unió űrprogramának létrehozása, illetve az űrprogram ügynökség e vonatkozó javaslat, Massiliano Salini a jelentéstevő. Nagyszerű, kezdjük el! 73 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. NV14 mellette. El... Bocsánat. Bocsánat. NV14. Megvárom önöket. Megtalálták? NV14 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 165 mellette ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezúttal. 166 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. 166. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 167 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 173 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel egy 173-as, ami lesz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Budget 6 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Trad 41 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tran 57 mellette ellene. Nézzük meg géppel. Tran 57. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, 294 in favor. 294 mellette ellene tartózkodtok, elvetettük. Az egyes kompromisszum kiegészítése mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Háromos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette? Ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Egy, öt, nyolc mellette egyben mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 5-2 0 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 5-3 0 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Agri 28 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 13 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Agri 31 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5-3-3 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 5-3-5 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 5-4-6 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 8 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 5, 6, 2. Mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük, 5, 6, 4 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tron 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tron 1-3-4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Tran 138 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Budge 15 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Andy 2 mellette ellene tartózkodók elvetettük. El. Endi 5 mellette ellene tartózkodók elvetettük, Bacsat hát kettes mellette, ellene tartózkodók elvetettük, Bacsat hát három mellette, ellene tartózkodók elvetettük, megint, Tran 12 mellette, ellene tartózkodók. Ezt képpel ellenőrizzük. Tran 12. Egy néppártival több szavaz, mint lehetne. Nem, egy szocialistával. Most ők jönnek. A néppárt rendben van. Most a szocialisták is már. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Trump 13 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük megint csak géppel. Tran 13. Tran 13. Tran 13. Tran 13 a szavazás tárgya. Lezárom. Elvetettük. Agri 3 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Talán 18 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Agri 7 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Agri 10 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel. Agri 10. We check Agri 10. And I... Ellenőrizzük az AV10-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Trán 22 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. NV8 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Trán 24 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A Trán 24-est. Tran 24. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Envi 12-es. Mellette ellene. Ellenőrizzük. Envi 12. Ellenőrizzük az Envi 12-est, és lezárom a szavazást elutasítottuk, 155-ös mellettek ellene, tartózkodás elfogadtuk. És ezzel mehetünk az záró szavazásra, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Köszönöm szépen! Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek, Massimiliano Salini kollégának. Lépjünk is tovább a következő szavazásra. Szilikiotis úrnak ügyrendi kérdése van. Szeretett volna mondani valamit? Nagyon gyorsan, elnök úr. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a GUE kisebbségi véleményt nyújtott be ehhez a jelentéshez. Köszönöm. It's okay. It's okay. No taken will, will be taken into consideration. Okay. Rendben. Értjük. Következik az Európai Védelmi Alap. Krasnodevski úr jelentéstevő az Európai Védelmi Alapról. Meg is kezdjük a szavazást. Együtt szavazunk a 99-estől a 104-es módosítóig, hat módosítóról együtt mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, egy kicsit lassítok. Mert most meg kell találnunk a AFET 25-öst mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 26-os afet mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 7-es A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 7-es A ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 7-es A kompromisszumot. Jó ötlet. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. A kompromisszum fontos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AFET 29-es következik. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az AFET 29-eset. And I Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egy kis szünetke, ugrunk a nyolcas kompromisszumra mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás de 8A kompromisszum, úgyhogy kérem, elektronikusan szavazzunk. Ellenőrizzük rendesen. 8A. 8A. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 303-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ugrunk AFET 38-as. Név szerinti szavazást kért az SND. Az AFET 38-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ó, nagyon jó eredmény. Névről névre egységesen szavazunk. 338 mellette. Kedves barátaim, 338-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ó, elfogadtuk. 341 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. 341-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ez alkalommal kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 357-358 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben, akkor ellenőrizzük. 357 357-es, 358-as együttesen ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 363 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 364 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 48 a FET mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette. Jó, jó, rendben, az AFET 48-at ellenőrizzük. Well, no, well, it was a mistake. Well, dear friends, it... Kedves barátom, hiba volt, mert most elfogadtuk. Ó, csalnak? Elfogadtuk. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum helyett 368-as módosító, 368. Elnézést, mondja az elnök úr mellette. Ellene tartózkodás elutasított. 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 13. 13A kompromisszum, 13A mellette ellene ellenőrizzük a 13-as át ez mindenképpen fontos. Jó. 13A. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum, a szóbeli módosítóval kiegészítve, látják a listán a szóbeli módosítást a zöldek részéről, és azt kérdezem, hogy van-e kifogás a szóbeli módosítás ellen. Álljon fel, akinek van. Álljon fel, aki tiltakozik ez ellen, akinek kifogása van a szóbeli módosítás ellen. Öten vannak. öt személy elég. Az itrében már négyen is elegen lennének, úgyhogy bőven elegen voltak. Jó. Akkor a 14-es kompromisszum a szóbeli módosítás nélkül, sajnálatos módon a szóbeli módosítás nélkül mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 424-es második rész mellette ellene keressék meg. Megvárom. 4, 2, 4. Per 2. Készen állnak? Mindenki készen áll? Jó. Négy, kettő, négy második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most jön a 18-as kompromisszum mellette nem, nem, megvárom önöket. 18-as kompromisszum mellette. Ellene ellenőrizzük a 18-ast. 18-as kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es. Ezt azon elektronikusan szeretném. 19-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most három egymásnak megfelelő módosító következik a 450, 451 és az IMCO 82-es mellette. Ellene ellenőrizzük. Három módosítóról együtt szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 455 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 455-ös módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 456 mellette ellene, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk világos többsége, 457-es, mellette, ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Budget 1-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egyes imkó mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 106 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem ellenőrizzük. A 106-ost. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 107-es mellette ellene tart, ellenőrizzük. Ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Imko 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 3-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Budget 2 mellette, ellene, ellenőrizzük a budget 2-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négy imkó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk öt imkó mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó hat mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. egy afet mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette. Ellene tart ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 116-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 118-as mellette ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 118-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 119 mellette. Ellene Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 119-est. Lezárom a szavazást. Tartózkodás. Elfogadtuk? Elfogadtuk. 122 mellette. Ellenőrizzük. Jó, a 121-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 121-est. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, elutasítottuk. 122 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10 imkó mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 141-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15 imkó mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette. Ellene ellenőrizzük a 153-ast, 153. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 154 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 a FET mellette, ellene tartózkodás, 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 19 mellette, ellene nem tudom. Az 19 imkót ellenőrizzük, jó? Megnyit. Lezárom a szavazást. 162 mellette, elleme, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Tizennyolc tartózkodás mellett, de elutasítottuk, rengetegen tartózkodtak, de hát attól még elutasítottuk. 163 mellette, ellene, ellenőrizzük. 163-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Émkó 20-as mellette, ellene, nem tudom. Ellenőrizzük. Imko 20-as, kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolc budget mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Imko 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene, és 174 együtt mellette, tehát két módosítóról 173-174-re együtt mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Két módosító ismét megegyezik egymással 170 176 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 175-176-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Budget 11. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A budget 11-et. AFE 13 mellette, ellene. Nem tudom. Ellenőrizzük. A 13 AFET következik. És lezárom a szavazást elutasítottuk. a fett mellette. Elene, ellenőrizzük. fett. Tizennégy a fett. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15 fett mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. 15 afet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17 afet mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 18 afet mellette. Ellene. Ha, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Záró szavazás következik, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Is accepted. Elfogadtuk. Egyértelmű az eredmény. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Okay, now we go. Következő jelentésünk. It is a European Joint Undertaking. Ez az ITER-ről fog szólni, fúziós energia kifejlesztése, jelentéstevőnk Marian Jean Marinescu. És kezdjük el a szavazást. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Már rögtön az elején kezdjük. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodók. Még egyszer, ezt is ellenőrizzük. 14, yeah. Oh my goodness. <laughs> my... Jaj, barátaim, a 14-est egyértelműen elfogadtuk, ezt nem kell ellenőrizni, kérem szépen, de azért jó, hát a gondolják. Kedves barátaim! Még az is lehet, hogy a szünet előtt ez az utolsó dolog, amiről szavazni kell, úgyhogy kicsit energetikusabban kéne szavazni. Emeljék a kezüket. Rövid szünet, mindenkinek adok 20 másodpercet. In the middle already. Yeah, yeah, yeah, yeah. But should we start the next voting? Yeah, yeah, yeah. yeah. we okay. two votes in any case? Okay, dear friends. Jó. Tehát 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőrizni fogjuk, már el, elnézést kérek, 50-50 százaléknak tűnik. Close the vote. Lezárom a szavazást. 22-36 arányban elutasítottuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 17 mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk 18 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk 19 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk 20 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk 22 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk kettes kompromisszum mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk, a kompromisszumokat mindig ellenőrizni kell. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a kompromisszumot. Akkor 21-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, 21-esről szavazunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 24 mellette, ellene elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 23-28 egyben mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 31 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, ezt ellenőrizni fogjuk, tehát egyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes, mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Kettesről szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Elutasítottuk három mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Négy mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A négyesről szavazunk. Négyes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes mellette. Ellene. Tart. Ellenőrizni fogjuk az egyest. Is, is minus or plus doesn't it, it depends which political group, of course. I close the vote. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk? Ellenőrizzük. Jobb, ha ellenőrizzük. Ötösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene ugyanaz a többség, úgyhogy elutasítottuk hetes. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk nyolc, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk kilenc, mellette, ellene. A kilencest fogjuk ellenőrizni, géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Nine. Rejected elutasítottuk. Tízes következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Tizenegyes, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk, kettesről szavazunk, második részről. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk. Ellenőrizzük, tehát 12-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Záró szavazás következik, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ennyi volt. Elfogadtuk. Egyértelmű az eredmény. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Folytassuk a munkát. Okay. So, uh, next report, dear friends. Nézzük a következő jelentést. Rebecca Harms jelentése az ignalinai programról szól, az ignalinai atomerőmű leszereléséről, üzemen kívül helyezéséről szól ez. Mint említettem, tehát a jelentéstevők Rebecca Harms. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene. Ellenőrizni fogjuk. 13-as módosító. I close the... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodok, ezt is elfogadtuk, 57 mellette, 53 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk, 18 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 19 mellette ellene ezt is ellenőrizni fogjuk, 19-esről szavazunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Ellenőrizzük az a biztos. Kettes módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van a kelleténél. Kettes módosítóról szavazunk, tehát most jó, nem, még nem. Még mindig, most már jó. Jó, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Még egyszer, ezt is ellenőrizni kéne. Nem egyértelmű. A többség hármas módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellenem. Tartózkodok. Ezt elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, négyes mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk. 6-os mellette ellene Tartózkodok. elfogadtuk. 25-ös és 7-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók. A 9-est kellene ellenőrizni. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Most pedig záró szavazás következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy a többség. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig a szocialista frakció azt szeretné, hogyha tarthatnánk egy egyperces szünetet. Szerintem ez legalább három lesz, de akkor legyen, hirdessünk ki három perces szünetet. So, Mr. Busek, we are Uh, dear friends, ladies and gentlemen, Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, kezdjük újra. Az Európai Atomenergia Közösség 2021-2025-ös kutatási és képzési programja. Mi a Petra Kumpula Natria jelentéstevő. Három módosítóról blogban fogunk először szavazni, 58-60-63 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Még egy blokk, 59, 61, 62 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 64-65 egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 következik mellette ellene tartózkodók Elutasítottuk, de azért nézzük meg. 66. 66. 66. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 68 jön mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 69 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 70-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 71-vel, 72-vel mellette, ellene tartózkodók elutasítva 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 85 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 86 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 87-es jön mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 87-esről szavazunk. 87-es. I close the vote. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 88-as következik mellette, ellene, elutasítottuk. 89 mellette, ellene, ellenőrizzük. 89 es összehozunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Is rejected. 19 um, uh, favor. 90 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 95 mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk. Csak itt. Uh, 94. 90, 94-esről szavazunk. 95, sorry. Elnézést kér az elnök 95-ösről. 95. 95. We check 95. We check 95. 95-ösről szavazunk tehát. 94 was voted. A 94-esről már szavaztunk, 95-ös. Lezárom a szavazást. Accepted. Accepted. 90. Elfogadtuk. 96-os mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. 96-osról szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk valószínűleg. Igen. 99 mellette. Ellene. Tartózkodok. Ellenőrizzük. 99. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 97 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 98 mellette. Ellene. Tartózkodók. 98-as is ellenőrizzük. We should check it. One, one, one, one too many. Uh, GUE, GUE too many this time. One GUE. Okay. Okay. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százas következik mellette. Ellene tartózkodok. Elutasítva. 101 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 102 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk 103 mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Oh, no, it is, it is rejected, of course. Slightly too late. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodók, elutasított 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, egyes kompromisszum nem, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Compromise one. Ellenőrizzük az egyes kompromisszumot. Az egyes kompromisszumot? So, okay, let us close the vote. Jó, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 28-as következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 30 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 29 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 31 Két részben első rész. Mellette. Ellene. tartózkodok, Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. A második részről szavazunk. And we close the vote. Accepted. Is accepted. 33 in favor. 33 mellette. Ellene el, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 33-ast. 33-as. My God. Mm-hmm. Uh, well, I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42, 43 egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45 mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk, 45-ösről szavazunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 46 mellette. Ellene. Ezt még egyszer ellenőrizni kell. 46-os, 46-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47 mellette. Ellene tartózkodok. Ezt is ellenőrizni kell. Elnézést. Nem egyértelmű helyzet. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 51 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ellenőrizzük inkább. 51-esről szavazunk. 51. I close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Egyes következik, két részben szavazunk. Első rész, mell mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 49-es, 34-es egyben mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk, 54-esről szavazunk. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 55 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 56 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as és 21-es. Egyben. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Záró szavazás következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. And I close the vote. És lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Kedves barátaim, tovább lépünk a záró szavazásra még a szünet előtt, de Hogyha nem tudjuk befejezni teljesen a szünet előtt, ahogy tudják, a szünet 12.30-kor kezdődik, és a tolmácsok 12.30-kor el is fognak menni, és nem tudunk tolmácsok nélkül szavazni. Úgyhogy akkor egy ponton megszakítjuk a szavazást, és a szünet után 14.30-kor folytatjuk a szavazást, tehát 14.30-kor folytatni fogjuk a szavazást, erre legyenek felkészülve. Most megkedjük az első részt, és abba hagyjuk a szavazást pontosan 12.30-kor, és 2 óra 30-kor folytatjuk. Be- beleegyeznek? Nagyon jó, akkor gyerünk, kedves barátaim! véleménytervezet következik. João Ferreira kolléga tollából, Európai Regionális Fejlesztési és Kohéziós Alap. A két alapról tehát. 112-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette. Na jó, azt név szerint szavazzunk, jó? Elektronikusan szavazunk az egyes kompromisszumról elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 114 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene, ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 115 mellette. Ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 115-öst. 115, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 116 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk ezt is. Ugyanazzal többséggel 24 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 26-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 119 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 123 mellette ellene ellenőrizzük a 123-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 124 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elfogadtuk. 125 mellette, ellene, ellenőrizzük, kérem. 125-öst. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk 127 mellette ellene tartózkodás. Uh-huh. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Nagyon sok tartózkodás volt. 127-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30 mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 129 mellette. Ellene. Ez sem világos, a 129-esről megnyitom a szavazást. 129, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131 következik mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 131-et. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 132 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 134 mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítottuk 135 mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük. 135. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 136 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette. Ellene. Ó, ellenőrizzük. 137-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig a következőt visszavonták. 1-3-9 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 35 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. Harmincöt. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Egy-négy-egy mellette, ellene. Tartózkodók elvetettük. 1-4-0 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel. 140. Nem elég magasra teszik a kezüket. Lezárom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadtuk. 1-4-3 mellette 1-4-4 ellene, tartózkodok, elvetettük, egy négy négy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy négy négy volt, ugye? A következő kéne legyen a 36-os módosított, de, kedves barátaim, a 142-es módosító esetében is szavazni kell, mert hogy a 140-ben pozitív volt a szavazás, ez nem jelenti azt, hogy ne kéne szavazni a 142-esre. Tehát mielőtt a 36-osra térnénk rá, visszamegyünk három módosítót, és a 142-re szavazunk. Mellette, ellene, nézzük meg géppel a 142-est most. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most megyünk egyenesen tovább a 36-ra. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 146 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 147 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt géppel. Elfogadtuk. Jó. Köszönöm. Egy négy nyolc. 148 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 149 mellette. Ellene Nézzük meg ezt is géppel, 149. És lezárom a szavazást. Elvetettük. 150 mellette. Ellene. Tartózkodok. Nézzük meg géppel ezt is. 150-essel mi legyen. Lezárom. elvetettük 151 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 39 mellette, ellene tartózkodók elvetett 152 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel, nézzük meg ez géppel, 152-es. Lezárom a szavazást. Elvedettük, 40 mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel a 40-est. Lezárom a szavazást. Elvedettük, 41 mellette. Ellene. Elvedettük, Ugyanolyan többséggel. 154 mellette. Nézzük meg géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 155 mellette. Ellene. Negyvenkettő mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 43 mellette, ellene nézzük meg géppel a 43-assal mi legyen. Lezárom a szavazást. Elvetettük 44 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Nézzük meg gépre 45-öst. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 46 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 157 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 158 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 159 mellette. Ellene. Ezt nézzük meg géppel. 159. Lezárom a szavazást. Elvedettük. 47 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 1-6-0 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel a 160-ast. 160. Lezárom az. Egy gólyval több, egy gólyessel több a szavazat. Most jó. Jó. Elvetettük. 161 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette. Ellene ellenőrizzük a 48-as géppel. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 162 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 49 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 163 mellette ellene nézzük meg géppel, 163 163 lezárom a szavazást, elvetettük, 164 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 165 mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 166 mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 167 mellette ellene Ellenőrizzük a 167-est géppel. Lezárom a szavazást. 169 mellette. Ellene. Nézzük meg, ezt is ellenőrizzük. 169 ellenőrző szavazás. Melyet lezárok. Elvetettük. 51 dénes mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 118 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 126 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 156 mellette. Ellene ezért nézzük meg, ellenőrizzük, 156-ossal mi van. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Rejected. Elvetettük. Kettes kompromisszum. Elektronikusan fogunk szavazni. A kettes kompromisszumról. Oh, well. Uh, I close the vote. Lezárom a szavazást világos többséggel átment. 190 és 193 egyben. Mellettük, ellenük tartózkodók, elvetettük mind a kettő módosítót. Most megyünk 198-asra. 198 mellette, ellene, ezt nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást. Elvetettük 199 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük ezt is, 200 mellette, ellene tartózkodó, elvetettük, 201 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 202 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 203 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 204 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57 mellette Akkor most bocsánat, a 206-os jön, kollégák, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 207 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel a 207-est. 207. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 207-est. 208 mellette. Ellene. Elvetettük. 209 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 210 mellette. Ellene tartózkodók Elfogadtuk ezt is. 2011 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kollégák. Ferrer 59-es visszavonta. Tudomásunk szerint így módon Nem, nem, az 59-esre szavazunk, mégiscsak. Az 58-as vonták vissza. Magyarázza el, kérem Ferejre úr, miben áll ez a dolog. Köszönöm, elnök úr. Hiba volt a szavazólistán. A nem szavazandó módosító az 59, és nem az 58. Tehát 58-ról szavazzunk, mert ezt a 201-es előtt az 59-es volt, nem az 58. Tehát a lényeg az, 58-ról szavazzunk, 59-esről ne szavazzunk. Kedves barátaim! Bocsánat, elné sajnálom, hogy ezt nem láttuk korábban, ezt a hibát. Jó, a mi jelentéstevünk nekünk teljesen elfogadható, mint mond. Tehát az 59-esről nem szavazunk, ezzel szemben az 58-asról igen. 58 mellette. Elnök úr, elnézést. Az 58-ról nem lehet szavazni, mert nincs a szavazólistán lehet, hogy el kéne halasztani a szünet utánra a 58-as szavazást, csak akkor visszatérünk rá. Okay. Uh, because uh, we probably cannot... Valószínűleg nem tudunk úgysem uh, fogjuk befejezni a szavazást. Ha nincs más módja ennek, akár meg is állhatunk a szavazással, a név szerinti szavazás előtt, tehát abba adjuk a szavazást a végszavazás előtt a jelentés tárgyában. Tehát most 59-esen nem szavazunk, az 58-asról szavazunk majd a végszavazás előtt. Végszavazás előtt. És minden, nyilvánvalóan a szünet után, ebédszünet után lesz. Mert végig tudják gondolni, hogy szavaznak erről majd. Tehát 58 a végszavazás előtt, a név szavazás előtt. Most pedig 59-ről nem szavazunk, megyünk tovább, 2-12 mellette ellene. Tartózkodók, elvetettük. Hármas kompromisszum. Elektronikusan szavazunk róla. And I close. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Megyünk tovább. 2.13 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 2.14.16 egyben mellette, ellene, 60-nal együtt mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 61 dénes mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 2.15-2.16-tal együtt mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 2.17 mellette, ellene. Ezt elnőrizzük. 2.17. Lezárom a szavazást. Elvetettük 62 mellette, ellene tartóztunk, elvetettük, 218 mellette, ellene tartózkodók, ezt nézzük meg géppel, 218. 218. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 63 dénes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 222 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 221 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük 221-est. És lezárom a szavazást. Elvetettük. 223 mellette. Ellene. 223. Elektronikusan szavazunk. The vote. Lezárom a szavazást. Elvetettük két módosító, a 224 és a 64 egyben mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65 dénes mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 225 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük ezt is. 227 mellette, ellene 227. 227-est ellenőrizzük géppel. Lezárom az ellenőrzőszódást. Elvetettük. 228 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 229 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 230 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk ezt ezúttal. 231 mellette ellene ellenőrizzük a 231-est most. 231. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 232 mellette, ellene, tartózkodó. Még egyszer ellenőrző géppel. Kettő, három, kettő, lezárom. Elvedettük. 233. Mellette ellene. Még egyszer ellenőrizzük géppel. 233. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67 dénes mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük. Megyünk tovább. 280-as második része. Második részről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 281. Második része mellette. Ellene tartózkodik. Elvetettük. 282 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 283 mellette ellene Nézzük meg géppel a 283-ast. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Kedves barátaim, az, a mellékletek vannak még előttünk. Azt javaslom, hogy most állítsuk le a szavazást, egy-két percünk van úgyis még már csak, és emlékezzenek arra, hogy majd külön kell még szavaznunk az 58-asra a végszavazás előtt. Tehát ezt ne felejtsük el és a kettes melléket első táblázatával folytatjuk majd a szavazást, ebéd után, ebédszünet után 2 óra 30 perckor.